Hogyha ügyrendi kérdésről van szó, már azt hiszem kapott szót ebben a témában, vagy megint a spontán felszólalásokról van szó? Kelly úr, egy-két dolgot szeretnék kérdezni. Akkor mi a politikája ezen ö, vita során a kék kártyát illetően? Egy, kettő, háromat fogad el, vagy a ö, spontán felszállások során is elfogadja? Ezt szeretném tudni, mert láthatja, hogy egyre frusztráltabbak vagyunk az eljárás miatt. Elnök asszony, Kelly úr, Értettem a kérdését, én most értem ide, nem láttam az egész listát, meg fogom nézni, megnézem, hogy hol tartunk most, és akkor eldöntöm, hogy elfogadok-e kék kártyát, vagy sem, vagy csak egyet, vagy kettőt, vagy csak az első frakció hm. képviselőktől, de ezt el fogom önnek mondani. Most miniszterasszony öné a szó, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek, azért a lehetőségért, hogy a keleti partnerségről ezt a vitát a rigai csúcs előtt tudjuk lefolytatni. Az Európai Unió és a keleti partnerségi országok képviselői között, az állam és kormányfog között Rigában május 21-22-én kerül megrendezésre. Körülbelül hat évvel ezelőtt Prágában már megfogalmaztuk víziónkat, hogy az EU-t és a kerete európai partnereit hogyan tudjuk új szintre emelt kapcsolatokba helyezni a multilaterális keretek között az együttműködés és a dialógus érdekében. Azóta elég jól haladtunk előre ezen az úton, jobban értjük különböző érdekeinket, szükségleteinket, ambícióinkat mindkét oldalon. Rigában értékelni fogjuk azokat az eredményeket, amelyeket elértünk Vilnius óta, és pozitív programot készítünk a jövőre. A legutóbbi Vilniuszi csúcs óta a társulási megalapodás aláírását követően a mélyebb és átfogóbb kereskedelmi megállapodások együttműködést hoztak Grúziával, Moldovával és Ukrajnával. A társulási megállapodások a grúziai, a moldovai köztársasággal kötött megállapodások ideiglenesen kerültek alkalmazásra, és eléggé biztatóak az előzetes jelzések. A kereskedelem egyre nő az EU, illetve az érintett partnerek között. Ami Ukrajnát illeti, a közelmúltban megrendezett EU-Ukrajna csúcs megerősítette ismételten hogy az Ukrajnával, az Ukrajnával kötött megállapodás ideiglenes alkalmazása 2016. január 1-ével beindul. Ahogy önök is tudják, Cecilia Malmström biztos asszony három oldalú tárgyalásokat folytat Ukrajnával és Oroszországgal, annak érdekében, hogy január 1-től valóban ö, ideglenesen alkalmazásra kerüljön ö, ez a megállapodás, pedig a lehető legjobb körülmények között. A rigai csúcs jó lehetőség lesz arra, hogy felülvizsgáljuk a ö, társulási megállapodás ö, és a fejlesztési megállapodások ö, ideglenes alkalmazását, illetve hogy még mélyebb együttműködést ö, hozzunk létre az EU-val. A csúcs ismét megerősíti majd a jogállamiság kérdését, a versenyképes piacgazdaság kérdéseit és a lehető legjobb perspektívákat, amelyeket garantálhatunk a Európa jövőbeli partnerei számára. Rámutatunk arra is, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség még az előrehaladott együttműködés keretén belül az intézményépítés, a mobilitás, az emberek közötti kapcsolat, illetve a piaci lehetőségek terén. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a rigai csúcs rendkívül fontos lesz. A média konferencia, a keleti partnerséggel kapcsolatos médiák szerepe, a civil társadalom konferenciája, illetve a Business Forum. Ezek az események rendkívül fontosak, és egyre nagyobb szerepet vállalnak fel a különböző területeken, amelyeket említettem. Hangsúlyozni szeretném, hogy mind, mind a hat partnerünkkel együtt való kapcsolatunkat rendkívüli módon értékeljük. A társulási megállapodások a partnerek számára azt jelentik, hogy gyakorlatilag az utat megalapoztuk a megállapodások felé, a többiekkel kapcsolatban pedig van még tennivalónk. Örményországgal új megállapodás született, a mandátum előkészítési szakaszába kerültünk. Pillanatnyira Azerbajdzsánra várunk, hogy hogyan képzeli el jövőbeli kapcsolatait az Európai Unióval. Amint megkaptuk ezeket az elképzeléseket, komolyan gondolkodunk el majd azon, hogy mi a helyzet azzal a kapcsolatrendszerrel, amelyet mindkét fél elvár egymástól. Ezen kívül azon is töprengünk, hogy Belorussziával hogyan tudunk tovább mélyebb kapcsolatokat kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy a legjobb megoldás ez mind a hat partner számára, nevezetesen, hogyha különbözőképpen értékeljük velük a helyzetet. Ami a mobilitást illeti, tovább léptünk. Tavaly április óta Moldova már vízummentes rendszerben közlekedhet a Schengeni területen, és körülbelül félmillió ember élvezheti ennek előnyeit. Ami Grúziát és Ukrajnát illeti, a vízummentességgel akcióterv terén már ö, jelentős erőleépéseket tettek. Ezen országok ö, ennek segítségével már a végrehajtásra kell, hogy átterjenek a második fázisban. A bizottság továbbra is monitorozza a helyzetet, és mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen ennek a két országnak, illetve országjelentéseket készít majd 2015 végén. Belarusziával a tárgyalások végén járunk a vízum könnyítésről szóló megállapodás terén, valószínűleg júniusban indul meg a mobilitási partnerség. Engedjék meg, hogy hangsúlyozom azt, hogy a keleti partnerségi csúcsra Rigában új politikai és geopolitikai körülmények között kerül sor. A határok megváltoztak, mégpedig erőszakos úton, és a partnerek illetve a tagállamok jelentős nyomásnak voltak kitéve. Hadd mondjam el, hogy mi nem igazán értünk egyet a nullás elképzeléssel, és sem a keleti partnerségi kapcsolat, sem a bilaterális kapcsolatok az EU, illetve bármely partnere között irány, nem fog e- semmi, soha senki ellen irányulni. Azonban egyértelműen el szeretném mondani azt is, hogy teljesen szabadon kell választaniuk a partneroknak kereskedelmi kapcsolatok terén is. Ezen kívül, ami a keleti partnerségi csúcsot illeti, jelentős alkalom lesz ez arra, hogy az európai szomszédsági politikáról mi a véleményük, ami a jövőt illeti. Ami a jövőbeli politikán kialakítását illeti, meghallgattuk partnereinket, és teljes mértékben figyelembe vettük véleményüket. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Hadd mondjam el ismételten, hogy kelet-európai partnereinknek valódi partneri kapcsolatot kínálunk nem kényszerítünk rájuk semmiféle választást. A bilaterális kapcsolatok terén azért másképpen és másképpen állunk az egyes partnereinkhez, mert figyelembe kívánjuk venni szükségleteiket. A partner kormányok teljes elkötelezettségére viszont rendkívül nagy szükség van a szükséges reformok bevezetése érdekében, nyilván szükség van az emberek támogatására is, mert enélkül nem érhetnek el a kormányok sem sikert. És ez a sikeres átalakulás csak akkor lehetséges, hogyha a teljes társadalom összefog. Nagyon fontos, hogy a különböző választó körzeteket támogassuk, és a reformra ösztönözzük őket. Nagyon fontosak az önkormányzatok, a parlamenti képviselők, beleértve önöket is. Ezért nagyban számítunk a tisztelt házra, hogy segítsenek nekünk, segítsenek partnereinknek, hogy azokat a lehetőségeket biztosíthassák állampolgáraik számára, amelyet szeretnének. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Miniszter. Köszönjük szépen, miniszterasszony. Van egy válaszom Kelly képviselőnek és a többi képviselőnek, akit ez érint. Frakciónként egy KCDI kérdésre lesz lehetőség, és a kék kártyákat pedig vita fényében adom meg, és fenntartom a béli jogomat, hogy ne engedélyezek blue meglátva, hogy alakul a dinamika, és aki a felszólalók listáján szerepel, annak nem adok kék, kékkártyás kérdést. Most pedig a néppárt nevében Jacek Szárius Volszki kapszót. Alánok asszony. Az első két mondatot kérem ne tartsa figyelemben. Úgy gondolom, hogy elítélendő, hogy az Európai Bizottság ülése, ülés, üléshelyi ülésem üresen maradt hogyha az Európai Bizottság a keleti partnerség programjának ilyen nagy jelentőséget tulajdonít, akkor nagyon sajnálom, ami Rigában történik. Most kezdje az időmet. A keleti partnerség egy nagyon jól kialakult szakpolitika stratégiai jelentőséggel bír, és ennek nagyon nagy szüksége van erre nagyon nagy szükségünk van az Európai Unióban, hiszen hozzájárul a gazdaság, a biztonság és a fejlődés megteremtéséhez, és nagyon nagy szüksége van erre a szomszédóinknak is, hiszen közeledni akarnak az európai modellhez. Az Eastern Partnership, a keleti partnerség folyamatosan változik, és változtatna is kell rajta a helyzet fényében. Volt egy kísérlet arra, hogy kisiklassák, hogy Oroszország konkrétan kisiklassa a keleti partnerség politikáját, amikor Ukrajnára nyomást gyakorolt, hogy ne írja alá a csatlakozási, a társulási megállapodást Vilnius után, ám az ukrán emberek, az ukrán nép azt mondta, hogy elkötelezzük magunkat az európai értékek mellett, erre pedig a szomszédukat lerohanták az ukránok, az oroszok. Oroszország továbbra is meg akarja akadályozni a szabad népek szabad döntését, a régi szabály azt mondja, ne rettenjünk meg a farkastól, nem félünk a farkastól. Ezt kell Rigában is megfontolnunk. Hogyha valaki meg akar bennünket félemlíteni, két lehetőségünk van. Vagy meghátrálunk, vagy pedig előrelépünk kettős energiával. A második a mi választásunk. Ugyanis partnereink óhaját veszük figyelembe, másodszorban pedig az EU alapvető érdekeit és szolgálja, ez valamit az értékeinken is nyugszik a keleti partnerségi politika. Harmadsorban, hogyha szomszédságunkban nem védjük meg a szabadságot és a demokráciát, akkor a saját szabadságunk és prosperitáson kerül veszélybe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szári Volszki képviselő. Fonsulika képviselő jelezett egy kékkártyás kérdést, de jeleztem, hogy csak azoktól fogadom el a kékkártyás kérdést, akik nem szeretne, szerepelnek a felszólalók listáján. Egy fél órás késésben vagyunk. Fonsulika úr szerepel a felszólalók listáján, ilyen módon nem kapja meg a szót most. Fleckenstein úr a szociáldemokraták nevében Knut Fleckenstein, tehát két percben kapja meg a szót. Elnök asszony, kedves kollégáim, kedves képviselőtársaim, a keleti partnerségnek világos célja van. Az EU szomszédainak keretet kínál a politikai és gazdasági együttműködés számára. Lehetővé teszi az intenzív kereskedelmi kapcsolatokat és a nagyobb társadalom közötti cserét is. A keleti partnerség egy olyan kínálat, arra vonatkozik, hogy olyan szomszédokkal szorosabban együttműködjünk, akik nem akarnak vagy nem válnak majd az EU tagjával a jövőben. Tehát ilyen módon Örményországgal és Azerbajdzsánnal is jó együttműködésre törünk, és nem áll ennek semmi se az útjában, csupán azért, mert elutasították a kibővített szabadkereskedelmi együttműködés és a a társulási szerződés megé aláírását, de a kapcsolatok egy két országgal is a mi értékeinkhez kell, hogy igazodjanak. Fontos, hogy a bizottság elkezdte a szomszédságpolitika áttekintését, és a hatalmas biztonságpolitikai kihívások fényében szomszédságunkban, melyekről Száriusz Volszki kollega is beszélt, ugye az ukrán eseményekre gondolok, most ennek ellenére sem jött el annak a pillanat, hogy megváltoztassuk az idáigi politikánkat. Ám a rigai csúcs világos üzenetet kell, hogy megfogalmazzon arról, hogy az EU a keleti partnereivel való munkát nem csak jobban, hanem haték, hatékonyabban akarja kialakítani. Több szolidaritásra van szükség, de hatékonyabban kell együttműködnünk, konkrétabban kell együttműködnünk az egyes partnereinkkel. Fontos, hogy a keleti partnerség erős oldalait támogassuk, megerősítsük az állami intézményeket, a demokratikus reformokat, a, megjavítsuk, erősítsük a regionális együttműködést. És egy utolsó észrevétel, a külügyi szakbizottságban a, görög, a grúz elnök nemrégiben azt mondta, hogy a keleti partnerség számára a keleti partnerség mind a nyugati, mind az keleti országok számára nagyon fontos. erősebbet feledkezünk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm az ECR nevében. Démes Máker úr kap szót két percben. Dank u wel. Ehm, collega's, ikzelf, ik ben er. Köszönöm a szót. Kedves kollégák, nem érzem túlzottan kellemesen magam, amikor erről a témáról kell beszélnünk. Engem egy kicsit elkeserít, egy kicsit kudarcnak találom azt, ahol most áll a keleti partnerség. Számomra ez csalódás. Az alapelvekkel egyetértek, de nem találom az igazi ambíciót a keleti partnerségi csúcs találkozó programjában, pedig ambícióra, megfelelő irányvonalakra lenne szükségünk. Látjuk, hogy Ukrajna, Moldova és Grúzia esetében az elmúlt években milyen komoly befolyást valósított meg Oroszország, és ehhez képest mi nem nagyon állunk sehol. Nekünk sokkal keményebb kritikákat kellene megfogalmazni, például az orosz határokon történő katonai jelenlétről, vagy az ukrajnai fellépésről, és nem tudom, hogy ez meg fog-e történni majd a keleti partnerségi csúcs találkozón. Kollégáink éppen a múlt héten jártak Ukrajna keleti részében, illetve Kijevben, és ők is elmondták, hogy az orosz agressziónak milyen súlyos következményei vannak. Ezeket nem szabadna nem szabadna hagyni, hogy ezeket a témákat kerülje az orosz fél, hiszen nagyon sokan megsérültek, voltak, akinek el kellett menekülniük, házakat romboltak le, ezek társadalmi problémák, gazdasági problémák és pszichológiai problémák is. Ezért mondom azt, hogy csalódásnak tartom a keleti partnerségi csúcs találkozó programját. Egyszerűen nem kérhetünk ennyi áldozatot a partnerországoktól úgy, hogy nem csillantjuk fel előttük a reményt, hogy segítséget kapnak, és hogy közelíthetnek Európa felé. Tehát sokkal bátorítóbb, sokkal erősebb üzenetet kell eljuttatnunk, és sokkal koherensebbnek kell lennünk. Igenis, európai jövőt, európai perspektívát kell adnunk ezeknek az embereknek. Köszönöm. Az ALDE nevében Astrevicius képviselő kapszót kettő percben. President, Minister. Elnök úr, elnök asszony, a keleti partnerséget öt évvel ezelőtt indítottuk, indítottuk el, és ez végre példa volt arra, hogy az Európai Unió képes valamit tenni. Voltak problémák, voltak nyílt támadások, de mégis büszkék lehetünk arra, amit a keleti partnerséggel elértünk. A frakcióm az ALDE teljes mértékben támogatja a keleti partnerséget, mert úgy gondolom, hogy ez maximálisan elősegíti a demokratikus reformokat és a demokratikus változásokat a kelet-európai régióban és a partnerországokban. Három ország már társulási egyezményt is aláírt, Ukrajnáról, Moldováról és Grúziáról beszélek. Ezek az országok tudják, hogy meg kell fizetniük az árat azért, mert az európai útra léptek, gazdasági szempontból, katonai szempontból és propaganda szempontból is, de hajlandóak erre az áldozatra. Kollégáink, megfogalmaztunk az EU kormány és államfők számára egy nyílt levelet, ezt innen a parlamentből 98 képviselő már alá is írta. Úgy véljük, hogy a rigai csúcsnak ambiciózusan kell fellépnie, és szolidaritást kell mutatnia a társulási egyezményt aláíró országok irányába. Felkérjük az európai állam és kormányfőket, hogy biztosítsák Grúziát, Moldovát és Ukrajnát arról, hogy van lehetőség az Európai Uniós csatlakozásukra, abban az esetben, hogyha megfelelnek a követelményeknek. Ezekre a kijelentésekre ma van szükség, és nem holnap. Ezen kívül azt kérjük a rigai csúcs találkozótól, hogy a grúz és ukrán állampolgárok számára a vízummentességre vonatkozó határidőket egyértelműen határozza meg a vízum liberalizációs programban. Az Ukrajnához fűződő viszonyaink egyelőre visszafejlődnek, úgyhogy mindenképp szükség van a pozitív változásra. Köszönöm szépen. A GUE Engel nevében pedig Helmut Scholz kap szót 1 perc 30-ban tessék. Elnök asszony. Miniszter asszony. A holnap Rigában kezdődő keleti partnerségi csúcs az ellentmondások csúcs találkozója lesz, Ez már az előjelekből is kiolvasható, és azt látjuk, hogy az idáigi politikát akarják folytatni, anélkül, hogy a partnerekre figyelnének. És egyébként Szerész Foszki kollégának igaza van, hogy botrányügy nincs itt a bizottság. Az ellentmondások a tartalmat is meghatározzák. Egyrészt a jogállamiság megerősítése, igen, de az a kérdés, hogy az EU mit tesz annak érdekében, hogy Moldovában ne a korrupt oligarchák vegyék át a hatalmat vagy hogy Ukrajnában ne a mi alapértékeinkbe ütközően tilthassanak be párt, pártokat. Egy a Gorsenyin Intézet közvélemény kutatása alapján kiderült, hogy a Majdan óta annyira várt reformok nem történtek meg. Ezek azok a valóságok, amelyet a csúcsnak figyelembe kell vennie. További valóság az is, hogy a emberi jogok sérülhetnek, hogyha a szociális jogokat és a szociális igazságoság jogaira fityet hányunk. A 20%-os örmény vagy grúziai munkanélküliség a fiatalok esetében még nagyobb, vagy pedig az egyre csökkenő női jövedelmi kvóta azt mutatják, hogy nem elegendő csupán a piaci esélyeket megteremteni, hanem a szociális igazságoságra is figyelni kell. Ezek azok a kérdések, amelyekre a bizottságnak és a tanácsnak figyelnie kell, hiszen a keleti partnerség több, mint geopolitika. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Meszerics Tamás kap szót a zöldek nevében két percben. Thank you, Madam President. Uh, Madam Minister... Köszönöm, elnök asszony. Miniszter asszony, kedves kollégák! Ha közös külpolitikán között van olyan politika, amelyre tényleg nagy szükség van a felülvizsgálat szempontjából, az a keleti partnerségi politika. Ami az eredeti célját illeti, egyáltalán nem sikeresnek minősíthető. Ezért üdvözöltük Hán biztos úr felülvizsgálati javaslatát, illetve eddigi konklúzióit is. A különbségtétel talán elkerülhetetlen a keleti partnerség keretén belül. Azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy a partnerországok közül három társulási megállapodást írt alá velünk. Ezeknek megfelelően gazdaságjukat az Európai Unióhoz igazítják. Nekik először is hihető európai perspektívát kellene felajánlani, és rövid és középtávon segítenünk kellene nekik a költségek viselésében is. A többet többér elv csak akkor értelmes, ha kevesebbet kevesebbér politika is érvényesül. Úgy gondoljuk, hogy a többet többért, ami most pillanatilag 20%-ot képvisel, nem kellene tovább erősíteni. Hogy a szomszédsági politika szava hihető legyen, megfelelően kell finanszírozni a 20 millió, milliárd évente nem is szavahihető elkötelezettség, se nem ambiciózus szakpolitika. Az elkövetkezendő felülvizsgálat során mindenképpen meg kell vizsgálni ezt a számot, mert mind délen, mind keleten szavahihetőeknek kell lennünk partnereinkkel szemben. Köszönöm. A Freiheit und a direkten Demokratie ist... Köszönöm. Most pedig Fabio Massimo Castaldo az FDD nevében parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Közeledünk ehhez a fontos konferenciához, eh, ami nagyon fontos eh, a keleti partnerség szempontjából. Úgyhogy eh, nagyon szomorú, hogy üres a bizottság széke, úgyhogy sajnálatos módon nem tartja prioritásnak. Hogyan is kezelítünk ehhez a csúcshoz? Szerintünk teljesen jogos, hogy a kopenhágai e, kritériumokat minden országnak tiszteletbe kell tartani. Ugyanakkor ami a korrupciót, az igazságszolgáltatási rendszert illeti, minden egyes országban vannak még problémák. Ami minket illet, mindenképpen így kell ö, hozzáállni ehhez az együttműködéshez, a támogatáshoz, nevetesen segítenünk kell partnereinknek, hogy ne polarizáljunk mert nyilván ez, nem ez volna az érdeke az ottani lakosoknak. Remélhetőleg ez a csúcs majd segít ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Korvin Mike úr a függetlenek nevében egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a vitára fel kell készülni. Mindenki tudja, hogy Oroszországban Boris Nemcovnak mi volt a sorsa, de sokan nem tudják, hogy a független újságírókkal mi történik. Ukrajnában az elmúlt héten például Oleg Gozsinától a Kosnyikovot, a Kesnyikovot, Olna Moroszt, Szert Szuhobokot, Michael Tecsodovot gyilkolták meg, és sok magyar, moldáv, zsidó ember gyilkoltak meg. A fasiszták az Európai Unióban szimpatiával néznek az ukrán fasisztákra, de ugyanakkor a veszélyt nem engedhetjük, hogy beforakodjon körünkbe. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a frakciók felszólalása után Krisztin Dan Preda kap szót két percben parancsoljon. Végtelenül köszönöm, elnök asszony a keleti partnerségben van valami furcsa, ami most itt történik. 2013. novemberében Vilniusban már beszéltünk arról, hogy némi kudarcra kell számítanunk, és hát úgy tűnik, hogy most is erre kell majd felkészülnünk. Ugyanis fogalmazhatunk úgy, hogy néhány órával egy kudarc csúcs találkozó megkezdése előtt állunk. Hogyha figyelembe vesszük azért azt, hogy mi a Vilniuszi csúcs eredménye, akkor lehet, hogy mégsem kell ezt kudarcnak tekintenünk. Azért 2013-tól napjainkig történt egy-két esemény. Többen aláírták a társulási egyezményt. Vízunk könnyítésre került sor azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy azok az országok és azok a társadalmak, amelyek a keleti partnerséghez tartoznak, ennél azért többet várnak. Tehát megvannak az eredmények, a közelmúlt eredményei, de ők azért valami pozitív üzenetet is várnának a jövőre nézve, valami elkötelezettséget a részünkről. Tehát mindenképpen beszélnünk kell a jövőről, politikai elhatározásra kell jutnunk, politikai elkötelezettséget kell vállalnunk a keleti partnerségi országok irányába. Különben marad a pessimizmus, ami itt eluralkodik, és az orosz propaganda fog nyerni. Az orosz propaganda egyféleképpen vélekedik a keleti partnerségről, úgy véli, hogy ez egyfajta összeesküvés, egyfajta szervezkedés Moszkva ellen. Úgyhogy nekünk kell most itt bátran és ügyesen fellépnünk, hogy ezt az üzenetet meg tudjuk törni. Egyértelművé kell tennünk, hogy ezeket az országokat mi közelíteni kívánjuk Európához. Igazán nagy kár lenne, hogyha most uh, itt szerénykednénk, vagy kevesebbet ígérnénk, mint amit két éve ígértünk, vagy amit négy éve Varsóban ígértünk. Voilà. Uh, der nächste Redner ist Herr Tonino Pizzula für eine Minute. Pizzula képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közelgő keleti partnerségi csúcs találkozó jelentőségét nem szabad aláértékelni figyelembe véve, hogy mi történt a Krím elfoglalása és a kelet-ukrajnai területek anexiója után. A szöveg, a nyilatkozat szövege sokkal felpújítottabb, mint a Vilniuszi szöveg, bár Moldova és több más ország aláírta a társulási szerződést, már pedig, hogyha nem határozottan fogalmazunk, mi marad meg? Legfeljebb a vízumliberalizáció? Nem szabad egyedül hagyni a partnereinket, nem szabad, hogy a nyoma, oroszok nyomása megfélemlítse őket. A csúcs egyedüli esély kell, hogy legyen az Európai Unió számára, hogy ez a keleti partnerség politikája mellett elkötelezze magát. És meg kell mutatnunk, hogy mennyiben tudunk partnerek lenni, és mennyiben vagyunk esetleg ellenfelek. Köszönöm szépen, Karszki képviselő egy percben. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam. Hogy szörnyű helyzet tanúi vagyunk. A főképviselő asszony beszélni a keleti partnerségről, miközben a bizottság képviselői nincsenek itt, pedig ez a keleti partnerség politikájának legfontosabb csúcs találkozója lesz. Olyan partnerországokról beszélünk, akik társulási szerződést írtak alá az EU-val is nehézségekbe kerültek emiatt, és az EU pedig különböző széthúzó érdekeket akar kiegyensúlyozni. A szöveg, amelyet a csúcson elfogadnának, határozott és világosan fogalmazó kell, hogy legyen. Meg kell erősítenünk, hogy Ukrajna, Grúzia és Moldova európai jövővel rendelkeznek ki kell nyilvánít, nyilvánítanunk, hogy 2016-ban a grúzok és az ukránok számára vízummentes utazást biztosítunk, és beszéljünk őszintén, nevezzük a Krim annexiót annexiónak és az orosz támadást, támadásnak minden felvizezett szöveg csak megnyitja az orosz agresszió ellen az utat. Köszönöm szépen. Pajt képviselő egy percben loomulikult idapartnerlus. a keleti partnerségi politika rendkívül fontos valóban. Semmi kétsége felől. Ugyanakkor kritikusan kell tekintenünk a holnapi csúcs felé, mert valami sajátosat kellene ott elérni, hogy Grúziát és Moldovát támogassuk, de minden jel arra mutat, hogy itt csak sok beszéd lesz, aminek sok lesz az alja. Az EU sajnálatos módon nem hoz döntéseket, hogy az ukrán állampolgárok számára eltöröljék a vízumot. Az ukrán társadalomnak nagyon nagy szüksége van a jó hírekre, és az is nagyon borzasztó, hogy nem tudja az EU megerősíteni azt, hogy Ukrajnának a jövőben Európában a helye. Vannak olyan tagállamok, amelyek Ukrajna jövőbeli EU tagságával nem túl nagy lelkesedéssel néznek szembe. Nyolcan alá se írták a ratifikációt. Köszönöm szépen. Egy percben Miloszáv Ránzdorf képviselő következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. A keleti partnerség jó elképzelés volt. Nem, fantasztikus elképzelés volt. A bizottság pedig tönkretette azzal, hogy Amerika ö, Oroszországgal szembeni ellenséges politikájának vezette, vetette alá. Ukrajnában 60%-os a infláció egyszerűen a Nemzeti Központi Bank teljes mértékben összeomlott. A Majdani események óta 46 ukrán bank ment tönkre. Az átlagkereset 40 euró havonta. Az amerikaiak most próbálkoznak visszatérni Lavrov és Pavlov közötti találkozó Szocsiban ez jó demonstrációja ennek, de szerintem ezt le kellene állítani. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólónk a Rópé képviselő egy percben parancsolja. Köszönöm a szót. Ma Oroszország azt próbálja jelezni, hogy ami Ukrajnában történik, máshol is megtörténhet a keleti partnerség országaiban. Ez gazdasági fenyegetés. És az Európai Uniónak még erősebbnek kell lennie. Valós támogatást kell nyújtanunk a partnerségi országoknak. Ez kölcsönösen hasznos lehet jobban kellene tájékoztatnunk a partnerségbe tartozó országokat az európai intézményekről, a parlamentről, a jogalkotói eljárásokról. Ezért kell jobban finanszírozni például ezen országok képviselőit, tudósítóit itt és Brüsszelben. Olyan projekteket is kellene készítenünk, amelyek az ismeretek cseréjét segítik elő valós aspirációi ezek ezen országok állampolgárainak. Mindenkit kérek arra, hogy fő elképzeléseinket vigyék át ezekbe az országokba. Köszönöm. Bill Etheridge. Most pedig Bill S. Etheridge kap szót másfél percben. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Holnap kerül sor a csúcs találkozóra. Hogyha kitekintünk az eredményekre, akkor látjuk, hogy például mi történt Ukrajnával. Hát furcsa ezt eredménynek nevezni, hogyha megnézzük, hogy milyen szánnivalók az események Ukrajnában. Valóban mély együttérzésünkről biztosítjuk az ukránokat, akik szenvednek. Egész egyszerűen az Európai Unió folyamatosan kényszeresen próbálja a hatalmat kiterjeszteni, bekebelezni további országokat. Úgy tűnik, hogy nem akarnak határokat tartani, még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy Oroszország hatalmi szférájába avatkozunk be, és tudjuk, hogy mi hogy a békét veszélyeztetjük, ennek ellenére ez a nyakas ragaszkodás a terjeszkedéshez megmarad. Olyan ez, mint a Star Trekben, ha emlékeznek erre a filmre, amikor a varangyok, a varangyok egész egyszerűen nem tudják megáll, meg, megakadályozni, hogy terjedjenek, magukra veszik mások arcát. Hát szóval ez történik itt is. Minél inkább itt vagyok, itt a parlamentben látom, hogy a varangyolás legszörnyűbb változatának nem lehet folyamatosan nőni, terjeszkedni, eleget, véget kell ennek venni, vetni,

köszönöm. Most pedig Andrej Plenković kap szót másfél percben. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Lunaček. Večerašnja rasprava o četvrtom sastanku... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a negyedik keleti partnerségi csúcs találkozó lesz ezen a héten Rigában, és ez rendkívül fontos politikai szempontból, hogy mennyire lesz szavahihető, mennyire lesz hiteles az Európai Unió külpolitikája. Hat országról beszélünk, igazából ebből öt egy kicsit uh, szorosabban kötődik hozzánk. Itt van ugye Fehér Oroszország, amelynek a viszonyai egy kicsit más milyenek. Vilniusban elindítottunk már egyfajta üzenetet, és ez az üzenet az volt, hogy szeretnénk megjutalmazni azokat az országokat, amelyek már közelítenek az Európai Unióhoz, különösen Ukrajna, Moldova és Grúzia. Tehát ezt az üzenetet indítottuk el a legutóbbi csúcs találkozón, és ezt kell most is tovább, vennünk, tovább vinnünk. Tehát értékelnünk kell azokat a lépéseket, amiket már megtettek a pénzügyi segítség, a reformok elősegítése, a korrupció elleni harc, az igazságügyi rendszer megreformálása prioritást kell, hogy kapjon a politikánkban, illetve a támogatási alapok felhasználásában meg kell néznünk, hogy például a vízum liberalizációval milyen pozitív üzenetet tudunk eljutatni ezekbe az országokba, és hogy tudjuk javítani az Európai Unió megítélését. Az elmúlt években elindítottunk egy folyamatot, és most nem okozhatunk csalódást ezeknek az országoknak és ezen országok népeinek. Azt kell kommunikálnunk a keleti partnerségi országok irányába, hogy saját döntéseket hozhatnak, de ha ezek a döntések jók, akkor támogatjuk őket. Köszönöm. Most pedig Viktor Bostináru kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. A legutolsó csúcs óta a Vilniuszi csúcs óta nagyon sok minden megváltozott a keleti partnereink házatáján. Főleg azok kerültek nehéz helyzetbe, akik aláírták a, a társulási társulás szerződést hatalmas külső nyomás nehez, nehezkedik rájuk, Ukrajna esetében pedig háború ez a nyomás. Az orosz csapatok úgymond Kelet-Ukrajnában szabadságukat töltik páncélozott szállító harcjárművekben, vagy PSH-kban, esetleg tankokban. Egy szóval olyan partnerre van szükség a keleti partnereknek, akik, aki erős és elismeri az előrehaladásukat. Hogyha Rigában nem vagyunk elég becsvágyók, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy drámai negatív kihatással lesz ez mind Európára, mind a keleti partnerség országaira. Felszólítom mind a bizottságot, mind a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a rigai csúcs pozitív üzeneteket fogalmazzon meg a keleti partnereinknek, erre nagyon nagy szükségük van, két percen van állnak az, hogy nem kettő. Köszönöm. Ne, nem egy. Az EU nem folythatja el partnerei becsvágyát, vágyódását, hanem sokkal inkább bíztatnia kell őket, és kompenzálni kell őket erőfeszítéseiekért, megmutatva, hogy az európai csatlakozás útja nyitva áll előttük, és esélyét, lehetőséget kell kínálni számukra, amely kompenzálja az orosz propaganda súlyos befolyását. Úgy gondolom, hogy fontos lépéseket kell tenni, elsősorban ö, Ukrajna és Grúzia számára a szabad vízumrezsimet kell biztosítani. Olyasmit kínáljunk, amit meg tudunk tenni, és amit meg kell tennünk az ő erőfeszítéseik fényében. Ez a fontos és legfontosabb jele annak, hogy Európa fele vezet az útjuk, és ezért harcolnak. Mindenképpen feltétel nélkül támogatom azt a levelet, amely ilyet Osztrevicius kollégám indított útjára. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig um, Zlotowski úr kapszott egy percben. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az európai partnerségi csúcs lehetőség az EU számára, hogy már ne úgy csináljon, mintha lenne keleti pol- politikája, hanem mhm. tényleg gyűrje fel az ingújakat, és kezdje el. A katonai fellépés nem elegendő ösztönzés, hogy partnereink valamit tegyenek Európa keleti részén, de hogyha ez sem elég, akkor valószínűleg semmi más nem lesz elegendő. Káosz van Ukrajnában, ö, csőd, és teljes mértékben tönkreteszik a biztonsági ö, struktúráját ennek az országnak ö, a szomszédunkban. Az EU tagsági perspektíva, a gazdasági segítség az ukrán intézményeknek, a vízum kérdés, mindennek benne kell lenni a csúcs konklúzióiban. Nem csak az ukránok, hanem a moldovaiak, a grúzok is ezt várják. Oroszország ereje, a mi gyengeségünk, és vice versa határozottaknak kell lennünk. De úgy látom, hogy a bizottság még csak nem is jött el. Pardon? Nun, Herr Ivo Weigel. Most pedig Ivo Weigel egy percben. Na, podpredsednica. Mislim, da mi boste vzeli... Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, azt gondoltam, hogy nem ad nekem szót, mert nagyon nehéz komplikált dolgokról gyorsan és röviden beszélni. Nos, ami a kelti partnerséget illeti, az innovációja az Európai Uniós politikának, ami hosszú ideig nem volt sikeres, úgyhogy ezért beszélünk ismételten erről. Arról, hogy szükség van ennek a két szervezetnek a felülvizsgálatára, amelyek még nyitott bilaterális kérdések csapdájába, geostratégiai érdekek hálójába kerültek ami viszont egy közös érték tér kiszélesítését illeti, továbbra is így kell eljárnunk a világnak ezen a részén. Meg vagyok róla győződve, hogyha a partnerség szerepére így tekintettek volna, az ukrajnai háborúra nem került volna sor. Végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy legközelebb folytatom itt. Köszönöm. Most pedig Kosszú Permúj képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! A keleti partnerség szomszédság politikája és a, csatlag, a társulási szerződés politikai fegyverek. A déli országok tudják, hogy ez mit jelent, nagyobb adósságot jelent, és a függőségbe van, hajtja az országokat. Ahelyett tehát, hogy megtámogattuk volna ezeket az országokat, sokkal inkább háborút szítunk a területükön, például Ukrajnában. Nincsen szükségünk további háborúra. Nincsen szükségünk az agresszióra. Hibrid háborúk tanúi vagyunk, de hát ezek is háborúk. Ugyanezt tapasztaljuk meg, amikor Görögország, a görögországi politikát látjuk. Nagyon fontos, hogy tisztességes és igazi független integrált Európát lássunk. Köszönöm szépen. Most pedig Zdanuka asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony nem értek egyet az előttem szóló optimizmusával, ugyanis a keleti partnerség jelenlegi formájában a konfliktusokat váltja ki. Az EU csak úgy akadályozhatja meg ezt a tervet, hogyha az Oroszországgal való kapcsolatot új alapokra helyezi, és megakadályozza, hogy a keleti ország partnerség országaira nyomást gyakoroljanak. Az EU félreértelmezi a partnerséget. Voltak éppen az Európai Unió keleti térségre való terjeszkedéseként értelmezték először, ám ezen fatális tévedésnek mérgező gyümölcse az ukrán háború. Arra van szükség, hogy egy új konferenciát hívjunk össze a közös biztonság kérdéseit megvitatandó Európában. Remélem, hogy a régai csúcs erre ad valami lendületet, hogyha a résztvevők ezt nem teszik meg, akkor a civil társadalom teszi ezt meg, az EU-nak egyesíteni és nem megosztania kell lenni. Most pedig Jean-Luc Schaffhausen, Schaffhauser egy percben parancsoljon. Madame. Elnök asszony, tisztelt tanácsi képviselő asszony, a rigai csúcs előestéjén jó lenne, hogyha összefoglalnánk, hogy mi is történt a keleti partnerségen belül egyetlen hidegháború utáni ígéretet sem tudtunk betartani, nem jött létre egy olyan prosperáló Európa, amely egyesítette a keletet és a nyugatot akárhányszor egy olyan országról beszélünk, amely egyfajta hidat képez a kelet és a nyugat között, ezeknek az országoknak választaniuk kell, hogy nyugatra vagy keletre tartanak. Akár Szerbiáról, akár Ukrajnáról, akár Grúziáról legyen szó, hogy csak ezt a három konfliktusos országot említsem. Tízezernél többen vesztették életüket Ukrajnában, mire várunk még? Egy ilyen hadi politikát támogatunk, amely csak a NATO érdekeit szolgálja, és ellenébe megy az európai politikáknak. Kerry legalább megfelelően realista politikát folytat, úgyhogy lépjünk már ki ebből a dupla mércés rendszerből, és egyesítsük Európát. Most pedig Tunna Kellam kap szót 1 perc 30 másodpercben riga a rigai csúcs megfelelő politikai elkötelezettségeket kell hogy vállaljon vannak olyan tagállamok, amelyek nem nagyon akarják elkötelezni magukat, nem nagyon akarnak semmit ígérni. Vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy mentsük még, ami menthető. De nekünk nem erre van szükségünk. Az EU-nak arra van szüksége, hogy megfelelő politikai elkötelezettséget mutasson azon keleti országok irányába, amelyek nehezen tudnak eljutni a demokrácia irányába. Az elnökség egyetért abban, hogy valódi partnerségre van szükség, és reméljük, hogy a rigai döntésekben és következtetésekben benne lesznek majd ezek az elkötelezett szavak. Én is aláírtam azt a levelet, amiről az imént szó esett, amelyet a lett képviselők indítottak el. Beszéltünk ugye itt a vízum könnyítésről és a vízummentességről, Ukrajna és Grúzia esetében. Ezeket egyértelműen meg kell valósítanunk, hiszen ezeken az országokon mindannyian láthatjuk, hogy Európa felé közelítenek. Vajon mi fogja garantálni azt, hogy ezek az országok tényleg Európa felé tartanak. Hát úgy tudjuk ezt bizonyítani, hogyha átalakítjuk politikánkat, és minden partnerországnak megfelelőképpen segítünk, és nem hagyjuk cserben őket azzal, hogy engedünk az elkötelezettségből. Ezeket az országokat minél hamarabb csatlakoztatnunk kell Európához. Köszönöm. Mamikins képviselő egy percben. Thank you, Madam President. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves kollégák! A csúcs legfontosabb feladata, hogy válaszoljon arra a kérdése, hogy lesz-e reform, ami a formáját és tartalmát illeti a partnerségnek, vagy lassan meg fog halni. A betegség jeleit már látjuk. Nem hiszem, hogy lesznek komoly döntések, pedig a partnerek ezt várják tőlünk. Nem egyértelmű, hogy Grúziában lesz vízummentesség. Tudom, hogy a bizottság pozitív döntést akar hozni, de miért nem tette ezt meg már korábban? Hozzáállás kérdése. Mi nem úgy látjuk, hogy arrogánsak lennének, de az a probléma, hogy az Európai Unió ilyen nagy testvér szerepet akar fölvállalni, és ez nagy hiba. A partnereink allergiásak erre. Ők egyenlő pozícióból szeretnének tárgyalni. Mindenképpen reformra van szükség ebben a programban. Köszönöm. A következő felszólaló pedig Marek Jurek, szintén egy percben. Dziękuję pani przewodnicząca. Zawsze pamiętajmy, że... Köszönöm a szót, elnök asszony. Sosem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ha a volt Szovjetországok függetlenségét megerősítjük, együttműködésünk lényegét fogalmazzuk meg. Bilaterics realizmusról beszélt, illetve az orosz érdekek tiszteletbe tartásáról. Attól tartok, hogyha ilyen nyelven beszélünk, akkor alássuk Európa erkölcsi alapjait. Itt az emberek a mi értékeinkről beszélnek. Mármint ebben a teremben. Talán Ukrajna és Grúzia is saját értékeit szeretné behozni hozzánk, és ez nekünk is jó lenne. A kereszténység hosszú éveken át a szovjet uralom ellenére túlélte ezt. Köszönöm, most pedig Jaromir Stetének a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A rigai csúcs lehetőséget kínál arra, hogy differenciáljunk, különbséget tegyünk az EU különböző kapcsolatai között a hat keleti partneri ország tekintetében. Másrészt egy egységes EU álláspontra is szükségünk van a keleti partnerség tekintetében. Mi volna a két megközelítés között a közös nevező három háborúban van, a Örményország Azerbajdzsánnal harcol, Ukrajnában háború van, Három országot részben elfoglalt a Grúziában a déloszét területet, Abháziát, illetve Ukrajnában a Krimet. A hatodik ország Fehér Oroszország, amely pedig nem titkolja el a saját biztonsága tekintetében feljelülő, felmerülő aggályukat. A közös nevező nem más, mint az, hogy Oroszország mindenhol erőszakkal és imperialista módon lép fel felszólítom Hán biztost, hogy nevezze nevén a dolgokat. Oroszország volt az, amely hibrid háborút indított um, Európa ellen, a keleti partnerség országai ellen, amelyek próbáltak kimenekülni a Kreml autokrata elnyomása alól és az európai uh, értékek mellett kötelezték el magukat.

Und nun ist... Köszönöm szépen. Most pedig David McAllister kap szót másfél percben parancsoljon. Igen, tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim, világos politikai üzenetet kellene megfogalmazzon a csúcs Rigában, mégpedig, hogy a keleti partnerség országaival az Európai Unió konzekvensen és elkötelezetten folytatja az együttműködést. Fura felszólalásokat hallottam itt ma, a bal széről, épp úgy, mint a jobb széről is. Ennek fényében még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a keleti partnerség nem azt jelenti, hogy Oroszország és az EU között kell, hogy döntsenek az országok. Nem arról van szó, hogy vagy-vagy E, döntéshelyzetbe állítjuk őket, nem, az is is lehetőségeként kell ezt értelmezni. A keleti partnerség senki ellen nem irányul, Oroszország ellen sem, hanem a keleti partnerség országai maguk dönthetnek arról, hogy meddig és milyen mélyen dolgoznak együtt az Európai Unióval. Nem minden állam akar ugyanolyan sebességben, meg ugyanolyan politikai területen közeledni az Európai Unióhoz, éppen ezért a partnerországokkal való együttműködésben, tehát mind a hat ország számára sajátos koncepciót kell kidolgozni. Az Európai Unió ugyanakkor nem fáradhat bele abba, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok értékeit mindig kihangsúlyozza, és ennek témának kell maradnia a rigai csúcson. Köszönöm szépen. Ja, nun habe ich Frau Claire Moody auf meiner Liste. Moody asszony szerepel a listámon, de nem látom a Moody asszonyt az ülésteremben. Ilyen módon tehát Eduard Kukán kap szót másfél percben. Kukán képviselő, tessék. Thank you, Madam Chair. The currency... Elnök asszony, köszönöm szépen. A határaink keleti felén lévő helyzet bizony a régi a nyugat és a kelet eh, befolyásolási zónái, zónákat kialakító politikájára emlékeztet. A keleti partnerség pedig fontos fellépési keretet biztosít ebben. A fő célunk az, hogy demokratikusabb, fejlődőbb és integráltabb szomszédaink legyenek. Ez az alap, ehhez kell visszatérni. És meg kell mutatnunk világosan, hogy készek vagyunk arra, hogy politikai tőkénket teljes egészében szomszédaink szolgálatába tudjuk állítani. Olin, mindenkinek egy irányba kell húznia, egy egységes és határozott üzenetet kell megfogalmaznunk a csúcson. Valóban a szomszédság politikának politikai irányt kell vennie, bátor és becsvágyó jövőképet kell felvázolni a szomszédaink számára, de ígéreteinket be is kell, hogy tartsuk. Nem szabad, hogy csak üres szavakat csattogtassunk, hangoztassunk, most nagyobb szüksége van a szomszédsági országoknak egy fontos üzenetre, mint valaha. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krisztel, a képviselő egy percben. As we speak, history is being written and age... Ahogy mi itt beszélgetünk és vitázunk, a történelem folyik tovább, és fontos események történnek meg kell vizsgálnunk ezeket az eseményeket, és reméljük, hogy a jövőben majd arra a következtetésre jutunk, hogy a mostani kihívásokra megfelelőképpen reagáltunk. Az ambíciókra és az európai közeledésre szeretnék kitérni. Segítenünk kell azokat az országokat, amelyek szeretnének az Európai Unióhoz közeledni. Nekik kézzelfogható eredményeket kell adnunk, kézzelfogható lehetőségeket kell adnunk. Ukrajna, Moldova és Grúzia már aláírta a társulási egyezményt, és ez az út tulajdonképpen oda vezet, hogy egyszer a ma 28 tagú Európai Unió részesei lehetnek. És ezt egyértelművé kell tennünk nem kötelezhetjük őket arra, hogy nagyon kemény reformokat eh, hajtsanak végre, hogyha még a fényt sem látják az alagút végén. Az Európai Uniónak többet kell adni. Köszönöm. Most pedig Zdrojewski képviselő kapszott másfél percben. Chciałem zwrócić uwagę na to, że polityka... Köszönöm szépen. Először is szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a keleti partnereink irányában megvalósított politikánk sohasem volt stabil, sohasem volt kitartó, és sohasem volt egy irányba mutató, sőt, kifejezetten hatékony sem volt. Az elmúlt öt évben történt némi előrelépés erre, arra, amarra, de nem voltunk elég kitartóak. Szerintem nem használtuk ki a megfelelő lehetőségeket, nem hoztuk meg a legjobb döntéseket. Ennek ellenére, mint hangsúlyoztam az imént is, volt már előrelépés. És akkor most hadd térjek ki egy konkrét kérdésre, méghozzá arra, hogy a keleti partnereinket nem szabad egy kosárba tennünk, hanem külön-külön kell őket kezelnünk, külön-külön kell javaslatokat tennünk, olyan módon, hogy ezeknek az országoknak a sajátosságait jobban figyelembe vesszük. Olyan országokról van szó, amelyeknek nagy kultúrája van, komoly történelme van, és egymástól eltérő kultúrája és történelme, ezért ezt hatékonyabban kellene figyelembe venni. Éppen ezért a főképviselő fellépése ellen van azért némi kritikám. Danke, Herr Strojewski. Sie hätten noch... Köszönöm, Zdrojevski képviselő, még 20 másodperc ideje lett volna, de köszönöm, hogy korábban befejeztem. Most pedig Frunzulica képviselő kap egy percben. Danke, Madam President. In fact, ladies and gentlemen... Köszönöm, elnök asszony. Nos, hölgyeim és uraim, Lukasevica asszony azt mondta, hogy mi itt az Európai Unióban igazi partnerséget ajánlunk ennek a három országnak. Sajnálatos módon kevesebbet azonban, mint amit várnak tőlünk. Visszaléptünk a legutóbbi Vilniuszi csúcshoz képest. Ezek az országok, hölgyeim és uraim, valós európai perspektívára áhítoznak, és mi sajnálatos módon ezt a csúcsot, ami holnap kezdődik. A három ország szempontjából ö, úgy alakítjuk át, hogy mintha puffer országok lennének. Ez megint visszalépés Or- Oroszországgal szemben. Egyetértek a tanácsal, minél előbb ratifikálni kellene a ö, társulási megállapodást, Gróziá, Grúziával, Moldovával és Ukrajnával. Ezek alapvetően fontosak, hogy a politikai társulás, a gazdasági integráció végre, végre is menjen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy percben Sújica asszony kapszó. Tessék, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, a tény az, hogy teljesen új geopolitikai helyzetben vagyunk, ahhoz képest, ami 2013-ban a csúcson létezett. Megváltoztak a határok, a tagállamok nyomásnak vannak két éve, hat állam más helyzetbe került, talán hárman összehasonlítható helyzetben találják magukat pillanatnyilag, de Mindenképpen 2013 óta nagyon sok változás következett be. Szerintem az EU-nak folytatni kell az útját ugyanabba az irányba, meghallgatni partnereinket, ahogy ezt a tanácsképviselő is elmondta. Teljes partnerséget kell felajánlunk nekik, mégpedig komolyan, mert ez az egyetlen egy módja annak, hogy szembenézzünk Oroszországgal. Oroszországnak nem volt ö, lehetősége eltéríteni minket erről az útról, talán nem ellenségnek kell tekinteni, de ellenfélnek. A tény az, hogy ezen országok állampolgárai változásokat várnak tőlünk, ezért kell kitartanunk. Európai perspektívát kell felvázolnunk előttük, hiszen aláírásra kerültek a társadalási megállapodások, ez változtatott a helyzeten, de mindenképpen az elsődleges célunk a béke, ezért kell kitartanunk. Nem csak szolidaritásról van szó, hanem komoly támogatásról. Köszönöm szépen. Köszönöm Michel Gáler 1 perc 30-ban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olyan csúcs találkozó eredményt kívánok, amely bátorítja a keleti partnereinket. amennyiben az európai perspektívát akarják, erre bátorítják őket. Az a benyomásom, hogy egy-két ország emellett szeretne dönteni, de nem kényszerítjük ezt rájuk, hiszen egy ilyen perspektíva biztosítja csak a demokráciát, a szabadságát és a jogállamiságot Európa ezen részén. Mindjárt tudjuk, hogy az orosz perspektíva hogyan néz ki. Ez azt jelenteni konkrétan, hogy nem szabad a 2013-as Vilniuszi nyilatkozattól eltávolodnunk, és az orosz agresszió fényében pedig világossá kell tennünk, hogy mind az Ukrajnában, mind a Grúziában lévő emberek számára a milliárdos segélyeken túl valami konkrétat is kínálunk, ami nekünk nem kerül semmibe, ám ami a szimpátiánkról biztosítja őket, ez megítélésem szerint egy konkrét és rövid időre biztosító, rövid idő alatt végrehajtható vízumkönnyítés vízummentesítés. Több kollega szólt erről már a közös levelében, és azt gondolom, hogy e csúcson nagyon világos menetrendet kell adni, azért, hogy az emberek azzal a benyomással úgy érezhessék, hogy részei ennek a szabad Európának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Tőkés László egy percben.

Köszönöm. Kedves kollégák, Boni úr kap szót egy percben. There are many expectations. Nagyon sok várakozás támasztunk a rigai csúcsal szemben. Oroszország agresszívan terjeszkedik, ezért határozott előrelépést akarunk látni. Hogyha a rigai csúcs találkozó megcsalja a várakozásokat, akkor ez baj, baj lesz. Három országra kell koncentrálnunk, új intézkedéseket kell biztosítanunk számukra a módosított szomszédságpolitikában, a civil társadalom fejlesztésében és a jogállamiság kiterjesztésében. Olyan reformokat kell támogatni, amelyek kulcsjelentésségűek, Örményország, Azerbajdzsánnal eh, is jó együttműködésben vagyunk pozitív jelet kell adni a szomszédságpolitikai ország programban lévő országoknak, fenyegeti őket Oroszország is, úgy kell, hogy érezzék, hogy igenis előjük van abból, hogy részt vesznek ebben a politikában, például a vízumkönnyítést meg kell adni nekik. Az EU tagállamok, az EU tagság perspektíváját biztosítani kell számukra. Köszönöm szépen. Kizik úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Mielőtt a keleti partnerségi csúcs előtt végig gondoljuk, hogy milyen eredményeket lehet elérni. Lehetséges, hogy többet is elérhettünk volna, hogyha sokkal határozottabbak lettünk volna. Ez a kezdeményezés eh, senki ellen sem irányult, és főként nem Oroszország ellen, mint ahogy ezt egyesek itt próbálják eh, állítani. A eh, partnerség az több irányú partnerség, hat partner között, hat tagállam, között, amelyeknek különböző ambícióik vannak és különböző lehetőségeik. Ezért viszonylag sok mindent elértünk, például a társulási e, megállapodást Örményországgal, Ukrajnával, Moldovával, és létrejött a szomszédsági alap is. További reformok szükségesek a partner kapcsolatok építéséhez, de az ambíciók is különbözőek kellenek, hogy legyenek. Én örülök a nyilatkozatnak abból a szempontból, hogy Moldova, Ukrajna és Örményország az európai utat választotta. Kelly úr, egy perc. Jó estét kívánok Először is szeretnék köszönetet mondani az előző levezető elnöknek a kék kártya szabály tisztázásáért. Nagyon jó vitát tudtunk folytatni így. Hatodik alkalommal találkozunk így a tanácssal, de hihetetlen, hogy most nincs itt a, bizottság. Nagyon fontos, hogy határozottan lépjünk fel, és így sikeres legyen a rigai találkozó. Mindenek előtt ezek az országok nagyon egyértelműen határozzák meg magukat. Fontos, hogy helyesen reagáljunk. 2016-tól vízummentes utazást kell lehetővé tenni, hogy ösztönözzük, biztassuk az ő állampolgáraikat, és ösztönözzük az országokat az önállóan megtett úton. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most a spontán hozzászólások következnek. Hárman jelentkeztek, Hetman úrnak adom meg a szót. pani przewodnicząca! köszönöm szépen elnök asszony hölgyeim és uraim! a keleti partnerség egy litmus tesztje lesz annak a témának amiről most vitatkozunk. az egyik legfontosabb pont amit napirendre kell tűzni a az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés és az interkonnektivitás. 2014-ben a bizottság egy stresszvizsgálatot végzett, amiben azt elemezte, hogy milyen következményekkel járna, hogyha Oroszország leállítaná a gázszállítást. Ez rávilágított arra, hogy a tagállamok közötti fokozottabb együttműködés enyhíthetné a problémákat. Jelenleg a helyzet eléggé labilis nemzetközileg, és egyre nagyobb figyelem irányul az energiabiztonságra. Éppen ezért támogatunk minden olyan javaslatot, ami az energiabiztonságot hivatott szolgálni, illetve az interkonnektivitást. Köszönöm, Mária Szúr, szintén egy percben. Κυρία Πρόεδρε, δράτω με τις ευκαιρίες για τη συζήτηση για ez alkalommal, hogy a keleti eh, partnerségről eh, folytatunk vitát, eh, szeretnék felvetni egy fontos kérdést. Grúziában görög közösség él egy olyan területen, ahol évtizedekkel ezelőtt több mint 150 ezer görög élt. A Szovjetunió összeomlása után a többségű Görögországba települt, de 15 ezeren ott maradtak. Mi a probléma ezzel? Grúziából való távozásuk után, ugye grúz állampolgárként ott hagyták az ingatlanaikat, amit azonban lefoglaltak, annak ellenére, hogy erőfeszítések történtek a vagyon megtartása érdekében a grúz hatóságok semmit nem tesznek annak érdekében, hogy a görög állampolgárok visszatérését lehetővé tegyék, illetve ingatlanaikat visszaadják. Jakovsics kollega. Želim uspjeh samitu u Rigi Remélem, hogy a rigai ö, csúcs ez sikes, sikeres lesz. Meggyőződésem, hogy vala, mind a hat országnak az állampolgárai európai kilátást szeretnének, vagy legalábbis szeretnék úgy tekinteni az unióra, mint egy pozitív dologra. Emlékszem, milyen volt a számunkra néhány évtizede, amikor mi ö, kezdtük a, az európai úton való haladást. Ezért remélem, hogy ez, és kívánom, hogy sikeres legyen ez a csúcs. Szerintem a prioritásaink hangsúlyunkat mindenképpen a béke, a gazdasági együttműködésre kell helyezni az többi a keleti partnerség országaival. Azok a feltételek, amelyeket meghatározunk, elsősorban az európai értékek és az alapvető emberi jogok kell legyenek a médiák szabadsága, független attól, hogy milyen a társadalomban élünk, vagy mi hogyan alakul az Európai Unió. Ennek világosnak kell lennie. Nem e- ellenségeket akarunk létrehozni, és nem a, se, nincsen e- semmi bajunk Oroszországgal. Azt akarjuk, hogy mindenki a megfelelő partnerünk legyen. Köszönöm, ezzel vége a Catch the Eye-nak, és Kalina Kasiva asszony következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy ma és különösen ebben a vitában a Mogherini asszony nevében, a főképviselő asszony nevében beszélek, ezt is figyelembe kell venniük. Ugyanakkor, mint elnökség csak hangsúlyozhatom, hogy több biztos már a mai napon is Rigában tartózkodik, mert különböző kísérő rendezvények is vannak, mint például a keleti partnerségi médiakonferencia, és ezek már megkezdődtek hát nagyon nagyra értékeljük azt, hogy az elnökségnek olyan jó kapcsolata volt a bizottsággal a csúcs előkészítésében, és a biztosok is már ott Rigában vannak. Visszatérve az önök vitájára engedjék meg, hogy a főképviselő nevében elmondjam, hogy nagyon gondosan meghallgattunk mindent, ami ma itten elhangzott a vita során, és kérem, legyenek bizonyosak arról, hogy figyelembe fogjuk venni az önök észrevételeit és javaslatait. Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, vagy ismételjem, hogy a rigai csúcs azt bizonyítja, hogy a keleti partnerség az továbbra is az elsődleges prioritásunk, és azt a jelet kívánja továbbítani, hogy az Unió elkötelezett keleti partnereik irányába, és tovább kívánja folytatni a megfelelő jó kapcsolatokat a független szuverén keleti partnerekkel. Éppen ezért továbbiakban is megadunk minden támogatást azon partnereknek, amelyek a megfelelő reformokat vállaltak, és a társulási egy megállapodások értelmében. A csúcs egy új szintet jelez a kapcsolatainkban, új szintre emelkedtek partneri kapcsolataink. Az ambícióink, a bilaterális megállapodásainkat ezek meghaladják. A hat partnerországot foglal magába a partnerség. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos fenntartani a partnerségnek a befogadó jellegét. Éppen ezért az Unió továbbra is valamennyi partnerrel szorosan együttműködik, független attól, hogy milyen az egyedi kapcsolatuk az ö, Unióval. Továbbá a stratégiai kommunikációs erőfeszítéseinket tovább kívánjuk javítani, hogy a kapcsolataink független attól, hogy miről, illetve miről nem szólnak a kapcsolataink. És mindenképpen azzal érvelhetünk, hogy semmi sem irányul harmadik felek ellenére. Éppen ezért folytatjuk a párbeszédet mindazokkal, akik ezt megkérdőjelezik. Többen felvetették közül az európai kilátásokat Ukrajna, Grúzia és Moldova esetében, és ez a rigai nyilatkozatban is szerepel. Először is engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy a közös nyilatkozatnak a szerkesztése még mindig folyamatban van tárgyalások folynak, és befogadó jellegűek ezek, mind a tagállamok, mind a partnerek szempontjából. A tárgyalások folytatódnak, folyamatban vannak, és éppen ezért a jellegi szakaszban még nem tudjuk, hogy mi lesz a végleges eredménye ezen ö, tárgyalásoknak a konszenzusnak tükröznie kell az egyes országok igényeit, törekvéseit és prioritásait, és azokat a közös értékeket, amelyetek osztanak az unióval. Ugyanúgy meg kell, hogy jelenjenek az uniónak az érdekei is, és ez tulajdonképpen azt kell, hogy tükrözze, hogy mi az, ami elérhető az elkövetkezendő években. Éppen ennek a jegyében Rigának arra kell elsősorban rámutatnia, hogy egy új szintre emeltük a kapcsolatokat a három partnerrel, amelyel a legambiciózusabb bilaterális megalapodást, társadalmi megalapodást írtuk alá. Ugyanakkor ez jelzi azt a törekvésünket is, hogy sokkal testre szabottabb megalapodásokat kössünk másokkal, oly módon, hogy a partnerség fennmaradjon, illetve keretet adjon meggyőződésem, hogy osztjuk azt a véleményt, hogy a keleti partnerségi csúcsra való felkészülés az egyik legfontosabb dolog, és nagyon sok mindent tehetünk volna, sokkal hosszabb időt is fordíthatnánk arra, hogy egyes témákat részletesebben megvitassunk. De tiszteletben tartva az önök napirendjét és idejét is, azzal zárnám, hogy nagyon nagyra értékeltem az önök elkötelezettségét és támogatását a keleti partnerség irányában a kapcsolat a nemzeti parlamentekkel, az Euronest-tel meg kell erősíti az európai partnerséget, és ez rendkívül fontos. Együtt kell segítenünk a partnereknek, hogy fel tudják mérni saját valódi lehetőségeiket nagyon köszönöm a hozzájárulásokat ez a munkához, nagyon köszönöm a támogatásokat, a, köszönöm a támogatásokat a keleti partnerségpolitika érdekében, és kívánom, hogy sikeres a Riga partnerségi csúcsot valósítsunk meg. Köszönöm figyelmüket. Merci, madame. Le débat est clos. Köszönöm szépen, asszonyom. Ezzel lezárult a